között. Vannak itt különböző kérdések, hogy nyissa bele a parlament nagyobb eh, irodákat eh, Indonéziában, vagy Etiópiában, vagy máshogy, de amikor legutóbb én térképre néztem, ezek nem Európában voltak. Több milliót költünk eh, különböző mobil installációkra, propagandára, új sajtó, főnökök, médium menedzserek alkalmazására azt a pénzt, amit ráadásul most egy csomó pénzt akarunk most fordítani az irodák felújítására, holott ezek még nagyon jók. Ami pedig a Brexitet illeti. Most, hogy itt beszélek, a Westminsteri politikusok sem tudják még mindig eldönteni, hogy mi lesz a referendum eredményével. Ezt alkalmazzák, vagy nem. A 2000 2014-ben megválasztották a parlamenti képviselőket, aztán 2015-ben úgy döntöttek, hogy egy referendumot tartanak, 2016-ban megtartották, akkor a kilépés mellett szavaztak, de még mindig nem történt meg a kilépés. Az Európai Unió sok mindenért okolom, de azért nem okolom, hogy a Westminsteri politikusok képtelenek eldönteni, hogy mit csináljanak, és nem tudnak döntést hozni. Ez nem az önök hibája, hanem az ő hibájuk. Micsoda megkönnyebbülés, Arnott. Elfogad egy kérdést Rübig képviselőtől? Rübig úr. Äh, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a kérdés, ami az Európai Parlament székhelyét illeti, ez jogos kérdés, és mindannyian tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés és a római szerződések is egyhangúságot írtak elő a székhely kérdésében, és a mi székhelyünk Strasbourg. Én nem értem a kritikát, nem értem, hogy a Strasbourgi eh, székhelyet miért vonják kétségbe. Itt ülésezünk, itt döntünk, ez, ennek megvan az értelme. A brexit kapcsolatban viszont nem tudjuk, hogy mi lesz. Most néhány óra, órán belül eh, megtörténik a egyezmény nélküli Brexit, a eh, hard Brexit, a no deal Brexit. Westminsterből nem kaptunk eh, még eh, egyértelmű iránymutatásokat. Kérdés az is, hogy ennek milyen hatásai lesznek a költségekre. Köszönöm, elnök azt, hogy nehéz egy kérdésre válaszolni. Van -e ebben kérdőjel? Egyetértek abban, hogy káosz van a Westminsterben jelenleg a Westminsteri politikusoktól azt kértük, hogy döntsenek és vezető szerepet játszanak a Brexit-tel kapcsolatban, amelyet megszavaztak. A kérdés, ami a Brüsszel-Strasbourg kérdését illeti, csak annyit akartam mondani, hogy maga a rendszer az, amely nem működik. A parlamentnek még az alapvető demokratikus hatásköre sem vonatkozik arra, hogy a saját ülés ö, székhelyéről döntsön. Átúj képviselő két percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák! A parlamenti demokrácia, a parlamenti demokráciának nincsen ára, költsége van. A Költségvetési Szakbizottság tagjaiként az a feladatunk, hogy garantáljuk, hogy szigorú feltételek mellett használjuk fel azokat a pénzeket, amelyeket rendelkezésünkre állítanak. Vladimir Mankának szeretnék gratulálni. Ő készítette elő a költségvetés elemzését a parlament részéről. Ezt nagy fegyelemmel az árnyék előadók bevonásával tette. Szeretnék gratulálni ezen feladatvállalásukért és kiváló munkájukért. A parlamenti költségvetés szigorú felhasználása a feltétele a parlament felhatalmazásának, amikor a tanácssal tárgyalunk, olyan időszakban, amely az Európai Uniós költségvetés megszavazását követi. Ez a mostani szavazás egy ideiglenes szavazás, ezt majd az októberi szavazáson tudjuk megerősíteni. Nos, ezt tudván szeretnék beszámolni arról, hogy egyfajta kételyt kellene most eloszlatnunk. Öt éve vagyok a Költségvetési Szakbizottság elnöke, minden évben felmerül ez a probléma. A költségvetési tervezet a bíró által eldöntött politikai döntéseknek a megjelenése. És ami például a munkahelyek alakulását illeti, a munkahelyek létrehozását illeti, a különböző országokban a diplomáciai képviseleteken az EU-n kívül. Nos, az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre a válaszok nem mindig adtak igazi választ. De mivel itt a bűró döntéseiről van szó, és frakciós szintű döntésekről, nem volt lehetőségünk arra, hogy ezen döntéseket mi megkérdőjelezzük. Azt gondolom, hogy a következő parlamenti ciklusban egyértelmű választ kell találni. Vannak olyan részek, ahol túlértékelnek egy felhasználandó összeget, és utána a fel nem használt összegeket ingatlanokra költik. Azt gondolom, hogy itt az ingatlanpolitikát is előre menőleg kell meghatározni, és nagyon fontos, hogy költségvetési szempontból őszintén járjunk el. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki egymás után előadóként vett részt a parlamenti költségvetéssel kapcsolatos munkában, az árnyék jelentéstevőknek is. Nagyra értékelem a munkájukat. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Egy kolléga kért szót a spontán hozzászólásikból. Castaldo képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselőtársak, szeretném hangsúlyozni, hogy mindenképpen fontos, hogy a jövő évi költségvetés rendben legyen. Ugyanakkor 40 hat képviselő hiányozni fog a Brexit miatt, ezért a kiadások is kisebbek lehetnének, ezért úgy gondolom, hogy túlzott költségeket tervezünk be, túlságosan költséges lenne így a parlament működése, a PHS épület felújítását is figyelembe véve, és ráadásul ugye három területen, három helyszínen is működik a parlament egy milliárddal kerül többe öt év alatt a parlament működése a három helyszín miatt. Ezek csillagászati összegek, amelyeket nagyon nehéz indokolni az európai polgárok előtt. Ők szigorú elszámolást kérnek erről a pénzről. Kedves kollégák, ezzel lezárult a vita, holnap fogunk szavazni. A következő téma Michel Dantent jelentése az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről. Üdvözöljük Avramopoulos biztos urat és az előadónak, Dantán úrnak négy percre megadom a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt árnyék előadók, képviselőtársaim, közel 40 évvel ezelőtt szabályozta az Európai Unió az ivóvizet. Az összes tagállamban jelentős fejlesztések történtek, előrelépés történt. Éppen 20 évvel ezelőtt felülvizsgálatra került sor. Az új felülvizsgálat során a WHO új normáit kellene csak figyelembe venni, de az Európai Bizottság javaslata alapján a kockázat alapú vizsgálatot is be kell vezetni, a vízkeret irányelvet követően, illetve az állampolgárok átláthatósági igényét is. Múlt évben a felülvizsgálat mellett döntöttünk. Ez a felülvizsgálat a paramétereket vizsgálja felül, illetve a kockázatok elemzését minél korábban írja elő a szennyezés megelőzése érdekében. A közvélemény felelősebb hozzáállását ösztönzi, ugyanakkor a minőségi ivóvízre teszi a hangsúlyt, és az ivóvízhez való hozzáférésre, hogy megfizethető legyen, átlátható a vízhez való hozzáférés. Legyen világos a menetrend is, az Európai Parlament az európai polgárok elvárásainak megfelelően már november elején készen állt arra, hogy megtárgyalja az új szabályozást, és így a ciklus végéig elfogadhassuk az új szöveget. Sajnos azonban a tanácsban olyan késedelem történt, hogy nem kielégítő a mai helyzet, sőt kényesnek is nevezhetjük, ugyanis a román elnökség minden erőfeszítése ellenére, amit üdvözlök, a március 5-i általános ügyi tanács már túl későn foglalkozott a szöveggel, és így nincs elég mozgásterünk ahhoz, hogy az európai választások előtt az intézményközi tárgyalásokat kezdeményezhessük. Fontos szakmai és politikai tétjei vannak a polgárok számára ennek a szabályozásnak, az Európai Parlamentnek, tehát alaposan kell kialakítani a tárgyalási mandátumot. A finn elnökség alatt történhet ez majd meg. Még egyszer köszönetet mondok az összes árnyékelőadónak, akik együtt dolgoztak velem, és szeretném üdvözölni a munkatársak és a parlament szolgálatainak munkáját is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen az ön munkáját, most pedig Abramopoulos úrat kérem meg, hogy szóljon hozzánk. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Szeretnék hálás köszönetet mondani Dantan előadó úrnak és az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon kemény munkát végeztek az ivóvíz irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. A bizottság üdvözli az erőfeszítéseket és azt a tényt, hogy a parlamenti módosítók megfelelnek a bizottsági javaslat főbelemeinek. Ugyanakkor sajnálom, hogy a tanácsban történt lassú előrehaladás miatt nem, volt képes, nem voltunk képes intézményközi megállapodást hozni a parlamenti választások előtt. Emlékeztetnék arra, hogy a célkitézésünk az, hogy az ivóvíz, az ivóvíz biztonságosságosságát tudjuk garantálni a 21. században az EU-ban. Büszkék lehetünk arra, hogy az EU-ban lév, élő polgárok többsége a legjobb minőségű ivóvizet ihatják. Javaslatunk révén fenntarthatjuk, sőt, még javíthatjuk ezt a helyzetet, azáltal, hogy szigorúbb és megfelelőbb jogi környezetet hozunk létre. A múlt héten, március 22-én emlékeztünk meg az ivóvíz világnapjáról, amelynek a témája az volt, hogy senkit sem szabad magára hagyni mi Európát úgy képzeljünk el, mint egy olyan inkluzív, befogadó társadalom, amely senkit sem rekeszt ki. A lehető legjobb minőségű ivóvizet kell biztosítani a legkiszolgáltatottabb polgárok számára. Ennek a jövőképnek felel meg ez a célunk is. Az első sikeres európai polgári kezdeményezés a vízhez való jog kezdeményezése 1,8 millió aláírást kapott, és azt bizonyítja, hogy a, bizt- a bizottság az Európai Uniós polgárok aggájait meghallgatja. A javaslattal két millió az EU-ban élő polgár helyzetén lehet javítani. A bizottság javaslata az ivóvízhez való hozzáférés területén azt a célt szolgálja, hogy közben a hatos fenntartható fejlődési célt is szolgáljuk. A parlament támogatására számítunk, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen az ivóvíz. Ez nagyon fontos a jövőbeni tárgyalások tekintetében a két társjogalkotó között. Önök is tudják, hogy a környezetvédelmi tanács március 5-én megállapodott a közös célokról. Az ő kompromisszumos szövegükben érzékeny kompromisszumot sikerült kialakítani, és nagyon korlátozott követelményeket állítanak az ivóvízhez való hozzáférés tekintetében. Vannak, akik azt javasolták, hogy Európai Uniós szinten szabályozik ezt a kérdést. Tudom, hogy az Európai Parlament többsége, az Európai Polgárok Házának többsége azt szeretné, hogyha ez szabályozás alá kerülne. Közben a tanács javaslata az 5A cikkre vonatkozóan, a vízzel kapcsolatban lévő anyagokra vonatkozóan aggályos a bizottság szempontjából. Fentartjuk álláspontunkat az intézményközi tárgyalásokra, de a bizottság kimondja, hogy célja, hogy tovább elemezze és értékelje a cikkkel kapcsolatos aggályokat, és a társelőadóknak kellő időben tájékoztatást adunk erről. Biztosítatom önöket, hogy a bizottság fontos célja, vállalása, és mindent megtesz azért, hogy a következő parlamentet is támogassa a következő soros elnökségeket is abban, hogy a lehető leghamarabb elkezdhessék a tárgyalásokat. Szeretném kiemelni, hogy tisztességes brókerként a tárgyalások során a bizottság képviseli a fő célokat, úgy gondoljuk, hogy ezek közös céljaink. Végül szeretném elmondani, hogy a biztonságos ivóvíz rendkívül fontos a polgárok számára. Az általunk javasolt megoldások a napi szinten fognak különbséget jelenteni a polgárok életében. Ezért kérem a parlamentet, hogy támogassa a bizottság ambícióit, még jobban védjük meg a polgáraink egészségét azáltal, hogy szigorú egészségügyi normákat javasolunk, és biztosítjuk azt, hogy az ivóvízhez való hozzáférés tovább javul. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, tisztelt képviselők, a figyelmüket! Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Líze úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, kedves képviselőtársak! A az ivóvíz az egész Európai Unióban a legjobban ellenőrzött élelmiszer. Ez kötelezettségünk is, hogy megfeleljünk a legújabb eh, tudományos elvárásoknak. Az Európai Bizottság javaslata az ivóvizet, ivóvizet még biztonságosabbá teszi. Mi a néppárt részéről támogatjuk ezeket a fáradozásokat. Folyamatosan utaltunk az eljárás során arra, hogy ez, ezt az egészet kezelhető szinten kell tartani e, a kis vízművek számára is, hogy ne a nagyok vegyék át az uralmat, hanem a fogyasztók számára, akiknek a végén ezt meg kell fizetni, ez megfizethető legyen, és ezért egy megfelelő megközelítésre van szükség, ami a biztonságot garantálja, javítja, de a költségeket korlátok között tartja, főleg a kis vízművek számára. A vízhez való hozzáférés, ez az egyik legnagyobb téma. Jó gondolatnak tartom azt, hogy a lehető legtöbb helyen e, Európában, e, a köztereken, közhelyeken hozzá lehessen férni e, ingyenesen az ivóvízhez. És azt is jónak tartom, hogyha éttermekben, kávézókban ingyen lehet ivóvizet kapni. Ez jó a polgárok számára, és ezzel a polgári kezdeményezést is támogatni tudnánk, és ez forrásokat takarít meg. A, emellett ugye tudjuk azt is, hogy a, az ásványvizet néha több száz kilométerről hozzák, ezzel nagyon nagy kibocsátást okoznak, és orvosként azt kell, hogy mondjam, azt kell, hogy, mondjam, hogy nem olyan jó mindig ásványvizet inni. Mindenképpen jó a sima ivóvízzel kombinálni, vagy azt is inni. De nem minden, amit mi személy szerint jónak tartunk, vagy ami jó ötletnek tűnik, nem minden ilyen dolgot kell az Európai Unió részéről szabályozni az Európai Unió minden régióra, régiójára. A szubszidiaritás témáját ne felejtsük el. A néppárnak az a véleménye, hogy a tanács által kidolgozott kompromisszum mindenképpen jó kiinduló pont, és közelednünk kellene a trialógus során. Ösztönözni, tudatosságot építeni, talán ezzel többet elérünk, mint hogyha az egész Európai Uniónak előírjuk, hogy mit csináljanak. Ez egy kicsit visszasüthet, hiszen Európa ellenes tendenciákat is alátámaszthat. Úgyhogy én ezt a gondolatot támogatom, de nem mindenképpen törvényhozási szinten lépnék fel. Danta Ornak köszönetet szeretnék mondani. Sajnos ő már nem jelölt az új parlamenti ciklusra. Fantasztikus munkát végzett. Kedves Michel, nagyon köszönöm a munkádat, és minden jót kívánok személyesen is a jövőben neked. Köszönöm szépen, és én is csatlakozom a kedves szavaihoz, mondja az elnök. Most három és fél percre Palmer képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy én is köszönettel tartozom Tanta jelentéstevőnek a munkájáért, a koordinációért, a fáradozásaiért, és és ugyanúgy köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek és a különböző frakciókból, a munkatársaknak, az asszisztenseknek, akik hónapon, hónapokon keresztül számos témába beleásták magukat, és amelyek összefüggnek ezzel a témával. Különböző szervezetek, érdekelt felek, érintettek, kerestek meg bennünket a munkájuk során, és nekik is szeretnék köszönetet mondani az érdeklődésükért és a, a, a fáradozásaikért. És ez is azt mutatja, hogy mennyire komplex ez a téma, és az érintett eh, szervezetek, rengeteg szervezetet érint a vízhez való jog kérdése. Biztosítanunk kell ezt a jogot érdemi módon. Nagyon örülök annak, hogy a szöveg itt most megerősödött, és tavaly az én frakcióm javasolt egy megfogalmazást ez irányba, és ezt elfogadták. Sajnálatos, hogy a tanácsnak ilyen sokáig tartott, hogy megállapodjon, de hát nem tudjuk a trialógust megkezdeni. Ez majd a következő mandátumban történik meg. Amikor ez elkezdődik, akkor azt remélem, hogy a parlament bármilyen összetétele is legyen, eh, tiszteletben tartja ennek a, a jelenlegi parlamentnek a vízhez való jog elkötelezettségét. Tovább mehettünk-e volna? Igen. De azt gondolom, hogy mindenképpen fontos munkát végeztünk, ezt el kell ismerni, fontos előrelépéshez, és nem elfogadható a tanácsnak, sem az új parlamentnek, hogy felvizezze ezt a, ez, ezt a szöveget. A tudomány, a technológia és számos gyakorlati dolog hatással van arra, hogy hogyan biztosítjuk a vizet, és az egyenlőség és a szociális egyenlőség kérdése is felmerül itt, hiszen ez nem lehet, hogy 2019-ben az Európai Unióban vannak olyan polgárok, akik nem férnek hozzá biztonságos, tiszta, jó minőségű ivóvízhez. És ez valóban az Európai Parlament egyik legfontosabb elkötelezettsége az emberi jogok tiszteletben tartása, és ez ide tartozik. A szociáldemokrata frakció számára ez nagyon fontos. Lehet, hogy én is ut- számomra is ez az utolsó jogszabály, amin dolgoztam, és hogyha ez így van, akkor örömmel nyugtázom, hogy ez a téma volt az, egy olyan irányelv, amely az Európai Unióban minden polgár életére hatással van minden nap tudom, hogy nem magától értetődő mindenütt, pedig jó lenne, ha az lenne, hogy amikor kinyitjuk a, megnyitjuk a csapot, akkor tiszta, jó minőségű víz folyik ebből. Ez a szociális igazságosságot is felveti. Dolgoznunk kell ezen a témán. Ez a jelentés egy nagy előrelépést jelent ebben az összefüggésben és amikor az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az emberek azt mondja, megfelteszik meg a kérdést, hogy mit tesz az Európai Unió, hát ezt teszi az Európai Unió. Biztosítja azt, hogy valaki függetlenül attól, hogy Strasbourgban, Brüsszelben, Berlinben, Rómában, vagy akárhogy is van, ha megnyitja a csapot, akkor biztonságos, tiszta ivóvizet kap. Köszönöm. Thank you. One Köszönöm szépen, másfél percben Hocs úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A víz nagyon fontos az emberi szervezet számára, és nagyon fontos az örökség a következő nemzedékek számára is. Sajnos az erőforrások korlátozottak, és ezért gondosan kell kezelni a vízkészleteket, és gazdálkodni kell velük legalább 250 millió köbméter vizet pazarolunk el a nagyvárosainkban. 10-20 millió ember számára elegendő ivóvízről van szó, hiszen 900 liter vizet fogyaszt egy ember egy évben, hogyha nem zárjuk el a vizet időben feleslegesen. Szóval szigorúbban kell takarékoskodni a vízzel, szigorúbb ólom és kórokozó szabályozásra is szükség van, például a mikroműanyagok vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy akár 600 millió eurót is megtakaríthatunk, hogyha megfelelően megvalósul a szabályozás az üvegházhatású gáz kibocsátásra gondolok itt. Természetesen az elfogyasztható ivóvíznek a legjobb minőségűnek kell lennie, Mm, különösen fontos a közintézmények, vendéglátóhelyek ellátása. Nagyon fontos, hogy fenntartható legyen a vízkezelés, és korlátozni kell a palackozott vízfogyasztást. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy a víz életet jelent. A vizet keressük mindig a világűrben is, ezt ne felejtsük el soha. Köszönöm szépen. Ma este kicsit rugalmasabb vagyok, de azért azt kérem, hogy ne húzzák a végsőkig a türelmemet. Müller asszony, két perc. Elnök asszony, kedves kollégák, az Európai Bizottság az ivóvízre vonatkozó irányelv felülvizsgálatát az első sikeres, az első sikeres polgári kezdeményezésre nyújtotta be. Az én pártom, a Freie Wähler, a szabad választók számára nagyon fontosak a szabad a polgári kezdeményezések, és számomra nagyon fontos, hogy ez gyorsan megvalósuljon, gyorsan reagáljunk. Annak is örülök, hogy a parlament gyorsan reagált. Technikailag és politikailag komplex témáról van szó. Ennek ellenére már októberben benyújtottuk a jelentésünket készek voltunk a tárgyalásokra, e, a tanácssal, a trialógusra, e, de sajnos a tanács annyira halogatta az ügyet, hogy most már az irányelvet nem tudjuk elfogadni a törvényhozási ciklus végéig, és ez egy elszalasztott esély. Ezért holnap első olvasatban kell lezárnunk a jelentésünket. Ezzel polgár, a polgároknak üzenünk, mégpedig azt, hogy a polgári kezdeményezés számukra nem csak egy üres szólam, azonban tartalmilag is jó javaslatokat teszünk. Én például büszke vagyok arra, hogy megoldást javaslunk, javasolunk arra, hogy a mikroműanyagokkal és az új egyéb új káros anyagokkal mit csináljunk a vízben, hogyan kezeljük ezeket, és ezzel bizalmat teremtünk, a víz minőségébe vetett bizalmat erősítjük, és a kockázat alapú meg közelítés nem terhel, nem szabad, hogy terhelje az önkormányzati víz, vízműveket, például Németországban, vagy ahol ez így van megszervezve. Azt remélem, hogy a holnapi szavazás során a következő parlament munkáját megalapozhatjuk. Nagyon köszönöm Michel Dantának a kiváló együttműködést, és köszönöm a

Másfél percben Boylan képviselő kap szót. Köszönöm. Kollégák, azok, akik ezen mozgalommal kapcsolatban évek óta foglalkoznak, csalódottak abban, hogy a bizottság ezt az eszközt választotta, hogy az ivóvízhez való emberi joggal foglalkozzon. Vagy megoldjuk az emberi jogi kérdést, vagy nem tudjuk ezt biztosítani. Nem lehet félutakat választani. Miért van az, hogy az emberi jog, ezen emberi jog ilyen ö, alacsony szintű megoldást talál csak. Megérdemeljük ezt, és teljesen ö, kudarcot val az ezzel kapcsolatos vállalásunk, miközben két millió írták alá ezt a kezdeményezést. 2015-ben a parlament állásfoglalását már elfogadtuk, mi ezt a mostani jelentést nem tudjuk támogatni. Itt állakát, szabadon választható kötelezettségeket vezetünk be egy európai szintű petícióra, amely rendszer szintű változást követelt. A bizottság az ivóvíz szegénységgel kapcsolatos komoly problémájára is megoldást kellett volna, hogy adjon. Ez két millió embert érint az EU-ban. Az ivóvízhez való hozzáférés, a megfizethetőség kérdése is. Ez azt jelenteni, hogy le kell állítani az ivóvízzel kapcsolatos liberalizációt. Ami a költséghatékonyság érveit illeti, nos, itt a társadalmi-gazdasági jogokat teljes mértékben figyelmen hagyták. Az ivóvízhez való jog mozgalma nem ért egyet ezzel a megközelítéssel. Jó estét kívánok mindenkinek! Boylan kollega kékkártyás kérdést tennének fel önnek. Elfogadja a blue cardot? Rubig úr, tessék. Szeretnék köszönetet mondani Boylan kollégának. Természetesen fontos, hogy ingyen rendelkezésre bocsássuk a vizet, hiszen ez egy nagyon fontos közjó de az infrastruktúrát se felejtsük el, amelyen keresztül a vizet eh, rendelkezésre bocsátjuk, az infrastruktúrát ki kell fizetni. Ön gondolja-e, hogy jó módszer az, hogy a jövőben ezt az infrastruktúrát eh, közbeszerzés eh, során pályáztassuk meg, hogy a legolcsóbb módon kapják ezt meg? Bojlan asszony. No, we accept that. Nem. Elfogadjuk, hogy a tagállamok maguk saját hatáskörben döntenek a vízinfrastruktúráról. Írországban nagyon komoly vita van, és a bizottság is fellép ebben, hogy valójában hogyan kezeljék ezt. Írországban nincsen vízszegénység. Tudja miért? Azért, mert az általános adókból finanszírozzuk a vizet, ahelyett, hogy büntetnénk azon polgárokat, akik nem tudják kifizetni a vízszámlát. Úgyhogy nem akarunk közbeszerzést, nem akarunk nem akarjuk azt, hogy liberalizálják a vízinfrastruktúráját. Köszönöm szépen, Évi asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Miközben Olaszországban a víz, mint közjószág a Cinque Stelle mozgalomnak köszönhetően fontos témává vált 8 évvel ezelőtt a 2011-es népszavazás óta az Európai Unió az ivóvíz terén csalódást okoz mm. már hónapok, hónapokig nem történt semmi a tanácsban, és most már túl későn érkezik a parlamenthez a tanács álláspontja. Október óta lett volna idejük foglalkozni vele, és a konzervatív többség itt a házban utat tévesztett a vízhez való hozzáférés témájában a Right to Water kezdeményezés ellenére. A különböző kár, kórokozó, különböző káros anyagok terén nem írják elő a nulla toleranciát, pedig ezt kérik a szakértők és az állampolgárok az új ivóvíz irányelv nem elég szigorú. ezek a toxikus anyagok soha sem szabadna, hogy megjelenjenek az ivóvízben, mert felhalmozódhatnak az emberi szervezetben. A paraméterek felvizsgálata szigorúban kellett volna, hogy megtörténjen, annélkül, hogy az iparnak engedményeket tennénk az ivóvíz terén. Köszönöm a remek munkát a jelentéstevőnek. Köszönöm. Löbröton képviselő másfél perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az ivóvíz nagyon fontos számomra. Az ivóvízzel kapcsolatos jogrendszerrel kapcsolatos előadással kap- kezdtem egyetemi munkásságomat 30 évvel ezelőtt. 98-ban az ivóvíz minőségével kapcsolatos munkám akkor kezdődött, és ma képviselőként zárom le ezt a munkámat. Ebben fontos szerepet vállalt a két millió aláírást begyűjtött petíció, amelynek célja, hogy minden kiszolgáltatott csoport a romák számára is hozzáférhető legyen az ivóvíz. Ez egy nagyon nagy lelkű cél, de azt gondolom, hogy itt szubszidiaritási kérdésről van szó. A vízre vonatkozó szabályozás tagállami hatáskör, nem pedig EU-s hatáskör. Ha az endokrin disztruktúrok és egyéb toxikus anyagok az ivóvízet megszennyezik, a tagállamoknak kell a WHO-val konzultálniuk, nem pedig a bizottságnak Brüsszelből. Ami az ivóvízhez való hozzáférést illeti, az Európai Uniós tagállamok teljesen képesek arra, hogy ezt garantálják, anélkül, hogy kioktatná őket az EU. Ne legyünk naívak. A bizottság a romák helyzetét próbálja kihasználni arra, hogy új hatáskörökhöz jusson. A Nemzetek Európája, amelyet én támogatok, ellen kell, hogy álljon ezen kísérletezéseknek, amelyel a nemzetek szuverenitását támadják. Köszönöm szépen, Ájúzó kollega két percben következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a az ivóvíz szabályozás felülvizsgálatával egy szükséges feladatot végzett el, a szabályozást aktualizálni kellett. Az Európai Bizottság négy területet tárt fel, kockázat, információhoz való hozzáférés, víz, vízzel lépő anyagok és paraméterek a tagállamoknak be is kell tartaniuk megfelelően az előírásokat. Ez a javaslat erőlerépést jelent, ami a problémák kezelését és megelőzését is lehetővé teszi. Technológiai előrelépések történtek, laboratóriumokban több paraméterrel lehet foglalkozni, és így javítani lehet az ivóvíz helyzetet, az ivóvíz minőségét. A parlament által elfogadandó jelentés is jobb minőségű ivóvízhez való hozzáférést biztosít majd. Az ivóvízhálózatokban sok a veszteség, a vízkészletek kezelését is javítani kívánjuk, illetve a vízzel érintkezésbe lépő anyagok terén is előrelépés várható a kis vízművek rugalmasabb rendszerben működhetnek majd. Szeretnék gratulálni az előadónak, Dantán úrnak, aki jó egyensúlyt tudott kialakítani a különböző követelmények között. És persze nagyon nagy nehézségek között dolgozott uh, Guteland kollega másfél perc. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy vizet ihasson, hogyha szomjas. Fontos, hogy biztonságos legyen ez a víz. Ez mindenkire vonatkozik attól függetlenül, hogy van-e van, akinek otthona, vagy nincsen, hogy valaki többséghez vagy kisebbséghez tartozik, hogy valaki vidéken él, vagy nagyvárosban. A mai napig nagyon sokan vannak az EU-ban, akik nem férnek hozzá a biztonságos ivóvízhez. Ez elfogadhatatlan. Fontos, hogy az ivóvíz biztonságos legyen, hogy ne tartalmazzon veszélyes anyagokat, amelyek veszélyesek az egészségünkre, ezért kell javítani az előírásainkon, ezen értékeket korlátozni kell, és fontos, hogy az emberek egészsége legyen a legfontosabb. Az endokrin disztruktorok olyan anyagok, olyan anyagok, amelyek cukorbetegséghez és más veszélyes betegségekhez vagy termékenységi problémákhoz vezetnek. Ezért fontos, hogy az EU és az egész világ mindent megtegyen azért, hogy az ivóvízben ne legyenek ilyen veszélyes anyagok. A parlamentnek egyértelmű tárgyalási álláspontja van ezen területen, és nagyon sok tagállam szeretné fellazítani ezen szabályokat, ezért fontos, hogy a parlament kiálljon az emberek egészségéért, és azért, hogy a tiszta, egészséges ivóvízhez mindenki hozzáférjen. De a tárgyalások során fontos meghallgatni, hogy az egyes országokban milyen a helyzet. Persze vannak földrajzi különbségek, erről tudnunk kell. Ezért a parlament álláspontja fontos, hogy egyfajta rugalmasságot is tükrözzön és biztosítson a tagállamoknak azért, hogy azt tudjuk elérni, hogy a leginkább gyakorlatias megoldásokat vezessük be minden egyes helyzetben. A tiszta víz mindenki joga. Köszönöm. Skripke. Skripek kollega egy perc. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Statisztiky uvádzajú, že... Köszönöm szépen, elnök úr. A statisztika szerint a vízfogyasztás hatszor magasabb, mint száz évvel ezelőtt, és, és ez tovább fog növekedni. Többszörösére. Úgy becsüljük, hogy 3,5 milliárd ember nagyon súlyos körülmények között fog élni, ami a vizet illeti Szlovákiában, és vannak olyan víztározók, amelyeket baktériumok vagy más kórokozók vagy vegyi anyagok támadtak meg. Az Európai Bizottság arról beszél, hogy a tagállamok nem lépnek fel megfelelően a vízvédelme érdekében, nem veszik figyelembe a környezetvédelmi körülményeket, előírásokat, inkább a gazdasági szempontokat tartják szem előtt. A klímaváltozás megváltoztatja az életkörülményeket, és az aszályok miatt alakul ki súlyos migráció. Miranda képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A, az ivóvíz e, emberi jog. A víz az egy közjó, azt, azzal nem szabad na kereskedni. Ez kellene, hogy legyen a kiinduló pont, biztos úr. Az ENSZ is e, elismeri ezt, Bolívia is elismeri ezt, e, ahol is emberi jognak tekintik a vizet. Biztosítanunk kell, hogy a megfelelő hozzáférés, az egészséges ivóvízhez való hozzáférés megvalósuljon Európában mindenki számára. Azonban az infrastruktúra nem mindig áll rendelkezésre. A liberalizációból ki kell venni a, a vizet, a víz a szociális tiszt, jog, egyenlőség egyik fontos eleme, és azt gondolom, hogy a jelentés szembe megy azzal, amit az Európai Bizottság el akar eh, érni. A tagállamok bolykottálták a jogszabályalkotást, és eh, nem biztosították az ingyenes hozzáférést az ivóvízhez. holott ezt a jogot a polgárok nagy része támogatja. A tiszta víz mindenki számára fontos, minden állat és minden ember számára. Én, or, az én országomban, az ezer folyó országában nagyon drága a víz, és a polgárok hozzáférése a vízzel kapcsolatos információ sem mindig áll rendelkezésre. Ferenc asszony, egy perc. A Dante jelentés ellen fogunk szavazni, mert ez a szövegtervezet elárulja azt, amit tennünk kellett volna. A tanács is elhanyagolta a kérdést, de a parlament csak rosszabbítja a helyzetet. Az európai polgárok Right to Water kezdeményezése után emberi, egyetemleges joggá kellett volna tenni, ki kellett volna vonni a piaci logika alól az ivóvízhez való hozzáférést. Ráadásul az ivóvíz fertőzés ellen nem ad kellő bizonyosságot a paraméterek felsorolása. Ellene fogunk szavazni, mert olaszok milliói járultak az urnákhoz a népszavazáson, és nagyon sokan aláírták a Right to Water kezdeményezést. Dornánó asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az endokrin károsítók mindenütt ott vannak a folyókban, a, a, zivóvízkészletekben, a csapból is jönnek otthon, fizikai, viselkedésbeli és reproduktív problémákhoz vezetnek. A franciaországi adatok döbbenetesek. A peszticidek felében megtalálhatóak, nemzeti szinten sokkal jobban lehet küzdeni ellenük, mint európai szinten. A, az előadó indoklásával nem értek egyet. Azt állítja, hogy nincs tudományos konszenzus a mikroműanyagok esetében elnézés, de a franciák egészségéből nem engedhetünk. Köszönöm, Mandl kollega, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Tény, hogy két millió európai polgár nem fér hozzá a, a tiszta ivóvízhez, vannak köztük gyerekek, idősebbek. Én osztom a célt, hogy minden európai polgár férjen hozzá a tiszta ivóvízhez. Európa ezzel az első olyan kontinens lehetne, ahol mindenki hozzáfér a tiszta vízhez. De ami itt, amit itt az Európai Bizottság javasolt, annak ellenére, hogy itt az a parlamentben, a bizottságban és a, e, a szakbizottságban és a plenárison javítani tudtuk rajta, rajta még így is túl szabályozás. A célt ezzel nem érjük el, ezzel csak a költségeket növeljük, a költségvetés, a vízszolgáltatók számára, úgyhogy ezért nem tudom megszavazni ezt a jelentést. A cél jó, de a témát vissza kell irányítani a startmezőre, a következő torványozási ciklusra. Tiszta vizet szeretnénk, de ilyen abszurd paraméterek, amelyeket a WHO sem javasol, ezeket felvetni az új víztározók létesítése, tiszta ivóvíz források mellett, erre nincs szükség, ezért nem szavazzuk meg ezt a jelentést, azonban továbbra is egyetműködünk eh, a cél elérése érdekében, hogy mindenki megkaphassa a tiszta vizet, ami jár neki. Köszönöm szépen, Cofoli képviselő, következik másfél percre, tessék. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon fontos irányelv, az ivóvíz irányelv felvizsgálatáról kell most szavaznunk. Több mint 20 év, 20 év után az Európai Bizottság felülvizsgálja, hogy a klíma céloknak megfeleljen, és a körkörös gazdaság elveinek alapján a pazarlást csökkentsük, több mint egy millió európai polgár kérte, hogy garantálják mindenkinek az egyetemleges hozzáférés, hozzáférést az ivóvízhez, hogy legyen ez egyetemleges jog, emberi jog ezért nagyobb átláthatóságot, könnyebb hozzáférést kívánunk biztosítani a fogyasztók számára, és pontos tájékoztatást arról, hogy milyen víz folyik a csapból náluk. a Veneto régióban bekövetkezett ivóvíz szennyezés mintegy félmillió állampolgárt érintett. Az irányelv az érintett szennyezőanyagokat nem korlátozta nullához kellene közelíteni ezeknek az anyagoknak a megjelenését az ivóvízben, az EFSA és így nyilatkozott az olasz kormány a tanácsban bízom benne, hogy a nullához közelítő korlátról fog dönteni. Tolmásics asszony. A víz minősége olyan dolog, amit gyakran evidenciának veszünk. Nos, új kihívások várnak ránk, és az új körülményekhez is igazodnunk kell. Olyan országból származom, ahol nem foglalkoznak a vízforrásokkal, ezért szeretnék gratulálni az eladónak azért, hogy a szubszidiaritást tiszteletben tartja, ezt javaslom neki, különösen ami a minimum követelményszinteket illeti, ezek tagállami hatáskörök. Üdvözlöm ezen jelentés következtetéseit. Sara Rodriguez képviselő. Köszönöm. A víz alapvető emberi jog, az élethez szükséges jog, ezért tehát nem lehet, hogy privatizálják, nem lehet, hogy szennyezzék a nagy infrastruktúrák. De nincsen ez így mindenhol az EU-ban. Galiciában, ahonnan én származom, a Toró folyó, Toró folyót a bányák szennyezik, vagy a gyorsvasút építkezései. Ezen források miatt a folyóba vagy a tengerbe kerülnek szennyezőanyagok, és azt látjuk, hogy ezen projektek szennyezőek. Mire mondta Kazalongában például komoly szennyezések voltak, Láthatjuk ezt a víz tartalmában, különböző szennyezőanyagokat, növényvédőszereket tartalmaz az ivóvíz. Fontos, hogy az EU korlátozza ezen folyamatokat, így lehet a tiszta vizet biztosítani. Gambus úr, két perc. President, señor comisari, el debate sobre la directiva de... Elnök úr, az ivóvíz minőségére vonatkozó irányelvvel kapcsolatos vitánk rendkívül fontos több okból is. Elsőként ez az egyedüli polgári kezdeményezés, amely zöld utat kapott. Több mint másfél millió írta alá ezt a kezdeményezést, mert aggódnak a kérdése kapcsolatban. A vízhez való hozzáférés, a víz fenntartható kezelése a hármas fenntartható fejlődési célhoz tartozik. Az Eurostat szerint az európai lakosság 12%-ának vannak problémái ezen vízhez való hozzáféréssel kapcsolatban. Közben kiderül, hogy az európai szociális jogok egyik pilléréről van szó. Kiderül az elő, a jelentésből, hogy itt az alapvető szolgáltatásokhoz kell hozzáférni, és ide értjük a vizet is. Ezért kell javítani az irányelven, mert így lehet biztosítani azt, hogy elérjük a céljainkat, ami a hulladék csökkentését illeti, és hogyha ivóvízből többet fogyasztanánk, mert jobb minőségű lenne a csapvíz, akkor ezzel csökkenthetnénk a palackos ásványvíz fogyasztását akár 20%-kal is, és ezzel a műanyag hulladék termelést is csökkenthetnénk. Ezért tehát jobb hozzáférés, jobb minőség és a kiszolgáltatott társadalmi rétegek számára is ezt biztosítani kell. A fogyasztókat is jobban védjük, ami az árakat illeti, és kevesebb lenne a bürokrácia ezen a területen. Ezek legyenek a céljaink. Egyetérték Juncker úrral, aki a State of the Union beszédében beszélt erről. Ma és a jövőbeli nemzedékek Európája is megérdemli a jó életkörülményeket, egy olyan Európát, amely megvéd minket, amely segít minket. Élnék a lehetőséggel, hogy ajánlásként Dantán úrnak gratuláljak, hiszen egyszerűen sajnálatos, botrányos az, hogy a bizottság és a parlament erőfeszítései ellenére a tagállamok nem kezelték ezt prioritásként, és ezért el kellett halasztani a következő ciklusra a lezárást. Köszönöm a figyelmet. Zorinho képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A víz irányelv több mint 20 éve van életben, Európának kb. 99%-án, területének 99%-án biztosítják a minősít minőségű vizet. Ez az irányelv javaslat eh, egy, egy polgári kezdeményezésre vezethető vissza, 1,6 millióan írták alá eh, ezt a kezdeményezést, és ehhez gratulálunk. Ezért nagyon fontos, hogy ezen végigmenjünk, és eh, biztosítsuk azt, hogy megfelelő minőségű ivóvíz legyen közhelyeken, és ehhez a tudományos, leg, legutóbbi tudományos adatokat használjuk a minőség biztosítására. Egy dolgot mindenképpen alá kell húzni, bizonyos anyagok, például az ólomra vonatkozó előírások, vagy az endokrin disruptorok, a mikroműanyagok jelenlétének határértékének a csökkentése, ez egyik ilyen dolog, amit fölvetettünk, illetve a körforgásos gazdaságnak köszönhetően csökkenteni kellene a műanyag palackok számát, de ennél tovább is kell menni, főleg ami a vízhez való hozzáférést illeti, és a mikro eh, műanyagokat. Eh, nem eh, értük el azt, amit a polgárok elvárnak tőlünk, de azért valamit elértünk. Ferejre képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ez a javaslat ennek a lényege az, hogy az irányelvre vonat, hogy az ivóvízre vonatkozó irányelvet kiigazítsuk, ez nagyon is pozitív, helyes. A kérdés az az, hogy mi lesz a költségekkel. Nem csak a közvetlen, de a közvetett kérdések, költségek kérdése is felmerül. Anélkül, hogy a biztonságra a negatív hatással lenne, ezt a kérdést fel kell vetni. A hangsúly az e, a, azzal kapcsolatban, hogy mit prioritizáljunk, liberali, a privatizációt, vagy a közszolgáltatásokat. Hát ez nagyon veszélyes lenne, hogyha a privatizációt támogatnánk, és ezzel szembe mennénk a WHO ajánlásainak is. Sokkal nagyobb elvárásokkal kellene fordulnunk a vízszolgáltatókkal szemben. Ez a javaslat túlságosan sok engedményt tesz a vízszolgáltatóknak, amelyek nem érik el a magas sztenderdeket. Köszönöm szépen, a képviselő következik. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ma a minőségi víz témájáról beszélünk, ami a polgárok számára nagyon fontos. Az Európai Környezetvédelmi Hatóság szerint a források, az európai folyók és tavaknak csak a 40%-a éri el azt az ökológiai sztenderdet, amit a vízirányelv előír. További előf- ráfordításokra, erőfeszítésekre van szükség az irányelv teljesítéséhez. Még a jövőben elegendő jó minőségű ivóvizet kell biztosítani a polgárok számára. A jelenlegi irányelv 20 éve van életben, és, életben, és nem komolyan felülvizsgálat nélkül. Ezért nagyra értékelem a jelentéstevő és a Környezetvédelmi Bizottság fáradozásait, hogy az ivóvízzel kapcsolatos szabályozást a legújabb tudományos tényekre alapozzuk, és figyelembe vegyük az új kívásokat, a klímát például. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos volt az első kezdeményezés, a vízhez való jog polgári kezdeményezés. Több mint 1,8 millió polgár írta alá e- ezt a kezdeményezést. A tiszta ivóvízhez való hozzáférés az a minimum, és Nálunk Horvatországban van elegendő víz, de ez a, ezt a forrást, ezt közjónak kell tekinteni, és felelősen kell bánni vele. Én biztosítanunk kell a polgárok számára az vízhez való jogot, és támogatom az Európai Bizottság fáradozásait. De sajnálatosan hallom, hogy elhalasztjuk a következő mandátumra a döntést, de üdvözlöm a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását, és remélem a következő torványázási ciklusban döntésre jutunk. Köszönöm, Pitekainen képviselő következik két percre. Köszönöm szépen. Nagyon fontos és jó lépést teszünk eh, afelé, hogy mindenkinek rendelkezésére bocsássuk a jó minőségű